kollégák, a, az ALDE és a GUE frakciók részéről pedig a különböző mm, ki, a különböző bizottságokba való kinevezésekre vonatkozóan kaptam javaslatokat, ezt listát csat, csatoljuk a, az ülés jegyzőkönyvéhez, tehát kérném